Um, Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ebben a zsúfolt teremben ilyen sok-sok érdekes ember. Egy, kettő, három képviselő is van. Csodálatos. Akkor gyorsan fogunk tudni szavazni. Úgyhogy próbáljuk is meg az elektronikus szavazást most rögtön. Ez az ötletem, nem tudom, hogy van-e valaki, aki elezi, nem bocsánat. E, e, elkezdjük a munkát, még pedig a hetes számú napirendi ponttal, amely nincs itt, de itt van. Bocsánat, bocsánat. Nem láttam önt, tehát a Matthias kolléga itt van, és kezdődik a vita a zöld könyvről, és erről fogunk bennünket Matthias kolléga tájékoztatni. Tessék parancsolni. Jó reggelt kívánok, és jó napot mindenkinek, és ez lesz az első alkalom a történelem során, hogy nincs meg a kvórum, úgyhogy kezdjük inkább a jelentés tárgyalásával ez pedig a zöld könyvről szól, ez a közös stratégiai keret, az Európai Uniós Kutatás és Innováció Finanszírozás közös stratégiájáról. Első alkalommal folytatunk erről vitát, és amit meg fogunk vizsgálni, az még nagyon általános. Tehát most az általános összefüggésekről szólok, és majd később következnek a részletek, amikor majd a különböző árnyékjelentés felelősök és a frakciótagok is elmondják a véleményüket. A meti, napi, illetve menetrendet illetően az idő sürget, el kell érnünk, hogy kialakuljon a parlament álláspontja ezzel kapcsolatban, úgyhogy nagyon nagy figyelemmel kell kísérni ezt a munkát, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ilyen szoros a határidő sikerül majd jó eredményt elérni. Tehát a közös stratégiai keretről van szó, és ez nagyon sok mindent lefed, ami számunkra fontos, és ezt kell tükröztetni nagyon óvatosan és alaposan. Úgyhogy biztosnak kell lennünk afelől, hogy a jövőbeni politikai uniós szinten tükrözi ennek a témakörnek a fontosságát. Na most, amiket én legfontosabbnak tartok, az a néhány alapelv, amelyet a bizottság kifejtett a zöld könyvben. Azért fontos ez, ugyanis van néhány kulcsfontosságú kihívás előttünk, és ezek a kihívások a különböző programok során világossá váltak, Számos tanulmány is folyt mindezekről, úgyhogy csak a legfontosabb elveket nevezem meg. A célokat meg kell határozni, a komplexitást csökkenteni kell, növelni kell ezzel szemben a hozzáadott értéket, az európai kutatás hozzáadott értékét globális kontextusban. Negyedik pont, ö, ö, egyszerűsíteni kell a részvételt, erről sokat beszéltünk már a találkozóinkon. Ötödik fontos elv pedig az, hogy nagy szükségünk van arra, hogy kiszélésítsük bővítsük a résztvevők körét a kutatásokban és a különböző támogatási programokban. A hatodik fontos elv, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a versenyképességre összpontosítsunk, és a szociális hatásokat is figyelemmel kísérjük hogy mit ér el az uniós kutatási támogatás. Ez tehát az a hat alapelv, amelyet mindenképpen hangsúlyoznunk kell, ezek a legfontosabbak az előttünk álló kihívások fényében, amelyekről a zöld könyv szól. Van még néhány másik összefüggés is, amelyek nagyon meghatározóak lesznek. Először is szeretném felhívni a figyelmüket egy aggodalmunkra. Ugyanis tudjuk, hogy ez az egész kérdéskör nagyon komplex, nagyon sokrétű, a finanszírozási rendszerek is nagyon sokrétűek, és ez megnehezíti a kutatás számára a hozzáférést és az egységesítést, és erről már sok esetben folytatunk vitát, és ezek az eszközök, ezek a támogatási eszközök folyamatosan változnak. Éppen ezért ez a közös stratégiai keret mindenekelőtt egy irányelv kell, hogy legyen egy iránymutatás azzal a célral, hogy az átfedéseket, fragmentációkat, duplikációkat elkerüljük. Én százszázalékosan értem, hogy a bizottság miért fogalmazta meg ezeket az előbb ismertetett elveket azonban nem gondolom, hogy az átfedés az egy olyan kérdés, amelyre ilyen nagymértékben kellene összpontosítanunk. Persze csökkenteni kell mindenfajta duplikációt, de száz százalékig nem fogjuk tudni elkerülni tudjuk, hogy ha hatékonyak akarunk lenni az uniós szintű koordináció terén, akkor mindenekelőtt arra kell összpontosítanunk, hogy a technológiai és a tudományos előnyök hol jelennek meg, és ez óhatatlanul együtt jár bizonyos átfedésekkel. Tudjuk, hogy a helyi kapacitás fejlesztés nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy be kell vonni az innovatív tudományos közösségeket a munkába, a nagyon differenciált módon régióktól, területtől függően, tehát itt a kohéziós hatásokat kell mindenképpen figyelembe venni. És bizonyos fragmentáció is lesz, töredezettség óhatatlanul sor fog erre kerülni. Ez a legrosszabb, de ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell, mégpedig észszerűen és reálisan néhány területen jobban kell összefogni az erőfeszítéseket. Más területeken éppen fordítva történik ez. Bizonyos erőforrásokat nem hasznosítanak egy adott régióban, vagy egy adott kutatási területen, tehát ezeket a forrásokat át kell csoportosítani más területekre. Néhány intézmény néhány országban nem teljesített megfelelően. Mások azonban valóban kiváló munkát végeznek a kutatás terén, és megérdemlik a támogatást. Tehát nem feltétlenül rossz a források koncentrációja, csak meg kell nézni mindig az adott helyzetet, meg a gazdasági és a szociális perspektívába is bele kell ezt helyezni. És ugye láttuk a válságot Európában, de ez nem lehet akadálya annak, hogy ezeket a javaslatokat megvalósítsuk. Ellenkezőleg ezek a javaslatok éppen, hogy lehetőséget jelentenek a válságból való kilábaláshoz. Az európai kutatási térség az egyfajta reakció a válságra. Látjuk a válságot, de hát egyfajta ellentmondás is kibontakozik. Először meg kell nézni, és világosan ki kell mondani, hogy nagyon sok közbefektetés történik, közpénzek kerülnek ebbe, több Európában, mint az Egyesült Államokban. Azonban az a tudás, ami ennek során létrejön, az kisebb. Tehát kevesebb állami pénzek a felső oktatásban, az Egyesült Államokban ez így van, és hatékonyak. A másik összefüggés. Ezt a vitát arra is fel kell használni, hogy a kérdést reflektorfénybe helyezzük, felhívjuk rá a figyelmet. Európában egy olyan helyzet alakult ki, ahol nagyon nagy szükségünk van a magasan képzett munkaerőre. És hogyha nem sikerül megszerezni ezt a munkaerőt, akkor éppen, hogy a fejlesztés akadályát, ez akadályozni fogja a fejlődést Európában. Tehát fel kell tenni a kérdést, hogy milyen mértékig fektetünk ebbe eleget a felsőoktatásba, a kutatásba, fejlesztésbe elég ez a befektetés, vagy több erőforrásra lenne szükség? Itt az ideje annak, amikor erősíteni kell azokat az eszközöket, ezeket az eszközöket a társadalomban, különben nem tudjuk megadni a tagállamoknak azt a bátorítást, amire szükségük van, hogy növeljék a kiadásokat a felsőoktatásban, és nagyon fontos megbizonyosodni afelől, hogy nagyon magas szintűek a az európai kutatási térség attól függ, hogy a kutatók milyen munkát végeznek, milyen szintű munkát Európában. Tehát erre kell összpontosítanunk mindenképpen azzal összefüggésben, ami szerepel a zöld könyvben. Még valamit elmondanék ezzel összefüggésben, figyelembe véve azt a tényt, hogy jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nagyon komoly megszorításokra, pénzügyi korlátozásokra kerül sor a költségvetésekben Európában, mindenütt a gazdasági pénzügyi válság következményeképpen. De most van itt az ideje annak talán jobban, mint valaha, hogy megőrizzük a kohéziós és a strukturális alapokat. Ezek lesznek a kulcsfontosságú elemek, amelyek segítségével túl tudunk jutni a korlátokon, és akadályokon. Ennek a segítségével egy sokkal igazságosabb, szabadabb Európát tudunk létrehozni a kutatás és a fejlesztés terén. Ezért tehát incentívákra, ösztönzőkre van szükség, hogy a régiók meg tudják valósítani a céljaikat, az ambiciózus céljaikat, és sokkal ambiciózusabb kutatási célokat tűzzenek ki maguk elé. Három megjegyzés következtetésképpen a kollégák megjegyzéseit nagyon nagy érdeklődéssel várom, úgyhogy röviden még három dolgot elmondanék és befejezem. Először is látni kell, hogy nagyon egyértelműen támogatni kell, világossá kell tenni a támogatást, és a célokat egyértelműen meg kell határozni. Az innováció és a kutatás terén, tehát a célokat világosá kell tenni. Mit akarunk elérni az erőforrásokkal? És ha tudjuk, hogy mit akarunk, akkor lehetünk igazán hatékonyak. Javasoltunk néhány intézkedést, e, meg kell mérni, értékelni kell, hogy ezek mennyire voltak eddig hatékonyak, mennyire segítették elő az innovációt. Második dolog a három megjegyzésből, amit említettem. A második, igen, meg kell értenünk az okát annak, hogy a bizottság miért is tartja szükségesnek azt, hogy a tudást és a, és a, a, a új ö, ö, felfedezéseket termékké alakítsuk, alkalmazzuk az elért kutatási eredményeket még mindig nagyon komoly munkára van ehhez szükség hogy ebből termékek és szolgáltatások kerekedjenek. Na most nagyon széles perspektívába kell helyezni az innovációt, különös tekintettel a válságra. Hogyha elolvassák ezt a dokumentumot, akkor látható, hogy a tudásról nem lehet csak úgy beszélni, hogy ez csak arra szolgál, hogy jobb termékeket és szolgáltatásokat állítsunk elő. A, a tudás az egy, az egy érték, és ezt elérhetővé kell tenni minden uniós polgár számára. Tehát erre gondolva azt hiszem, hogy erősítenünk kell az uniós kutatási teret globális, holisztikus értelemben, és nem szabad persze elfelejteni azokat a régiókat, akikkel versenyben állunk. És még egy utolsó általános megjegyzés az az, hogy mindazok a dokumentumok, amelyekről folyt a vita, kiemelik, hogy mennyire fontos a nehéz szociális kihívások figyelembevétele, ezekkel meg kell birkózni. Most nem akarok részletekre kitérni, de nem elég csak szólni erről, hanem lépni is kell, cselekedni kell, úgyhogy arra szeretném felszólítani a kollégákat, hogy nézzük meg, hogy mit is értünk szociális kihíváson, mert hogyha technológiai kihívásokról beszélünk, kutatásról, innovációról, akkor a szociális kihívásokat is figyelembe kell venni mindenképpen. Tehát még egyszer ezt már nagyon sokszor elmondtam előző viták során is, hogy a szociális szolgáltatások és a társadalomtudomány, ez mind-mind erősítésre szorul. Úgyhogy csak hangsúlyozni tudom, hogy milyen fontos az Európai Kutatási Tanács szerepe, növelni kell az erőforrásokat, és nagyon fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy megfelelő a finanszírozási szint, mint például a Marie Curie program esetében többek között között. A társadalomtudományok nem maradhatnak le, és különben nem fogunk tudni lépést tartani, és nem fogjuk tudni megváltoztatni a dolgokat. Tehát ez egy rendkívül fontos fejezet, amikor a kutatási keretet alakítjuk ki, ugyanis ez hozzáadott értéket jelenthet. Köszönöm szépen. Ja, damit bedanke ich mich Köszönöm szépen. Meg is adom a szót az árnyék előadóknak, Hercogasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy Hökmárk úr itt van, a legnagyobb politikai frakciótól az árnyék jelentéstevő között, tehát lehet, hogy először neki kéne megadni a szót. Er ha itt van a listája az árnyék előadóknak, ha nem akarja, akkor a következő. Először is Matthias kolléganőnek szeretnék köszönetet mondani. Nem régóta vagyok képviselő, de első alkalommal hallottam itt a parlamentben, hogy valaki azt mondja, hogy jobban érdekel, mint mások szeretnek elmondani, mint a saját elmondadója. Ez nagyon kedlemes dolog így, és ez az együttműködés tekintetében egy érdekes dolog, és mindenképpen jó kilátásokkal kecsegtet Nézzük meg a nyolcadik keretprogramot, két előzetes megjegyzés. Az a kérdés, hogy a nyolcas kutatási keretprogram hogyan alakul. Ez a kérdés valójában az, hogy a Lisszaboni stratégiából marad-e egyáltalán valami. Azt láthattuk az időközi jelentésekben, a ami a nagy célokat illeti, a képességeinket illeti a kutatás területén. Egy globalizált világban egyenrangúnak mutatkozni Amerikával, illetőleg az ázsiai fejlődéssel is a lépést tartani. Most mindeddig ez nem volt sikeres. Széles körben elbuktunk, hogy úgy mondjam. Ami a keretfeltételeket illeti, hogy olyan költségvetésünk lesz, amely a jelenlegi szinten befagyasztásra került. Legjobb esetben ez azt jelenti, hogy csökken végül is. Éppen ezért a nyolcadik keretprogramnak óriási jelentősége van. Az alapvető vita akörül alakul majd, hogy egyáltalán mi maradt még a Lisszaboni célokból, és képesek vagyunk-e arra, hogy ezzel a költségvetéssel egy erőteljes gazdasági, de az európai perspektívát illetően mindenképpen erőteljes célt tudunk-e megfogalmazni? Ez a nagy kérdés. Hogyha megnézzük a hetes keretprogram szintjét, és ezen a szinten maradunk, akkor az nem csak egy státuszkót jelent, hanem ez azt is jelenti, hogy európai szinten az idevágó erőfeszítések ide tartoznak a tagállami dolgok is, maximum azt jelenti majd, hogy meghajolunk barátságosan az európai gondolat előtt, de ez nem egy fenntartható dolog. Éppen ezért eh, a 8-as keretprogram körüli vita eh, egy gazdasági kérdés, de sokkal többről is szó van, amely alapvetően összefügg azzal, hogy közösen akarjuk-e tényleg ezt az Európát, egy közös Európát akarunk-e. Itt nem csak kutatáspolitikáról és egy költségvetési számról beszélünk. Ilyen feltételek között szerintem egyértelműek a keretfeltételek. Azt kell végig gondolni, hogy egy közös attitűdöt találunk ebben a kérdésben. Ez lesz az egyetlen esélyünk, és a bizottság egyenlőre visszafogott pozícióját, illetően legjobb kifejezést talán ez, tehát ezt kell egy kicsit erőteljesebbé tenni, és a tanács igencsak szkeptikus pozícióját a program vonatkozásában úgy kell erősíteni, hogy érdemi növekedés alakuljon ki. Elejétől fogva világosá kell tenni, hogy mit akarunk. Ez a fő dolgunk. Hogyha a saját magunk által meghatározott célokat a Lisszaboni perspektívák keretei között el akarjuk írni, akkor meg kell duplázni ezt a büdzsét. Ekkor leszünk képesek az amerikai fejlődéssel és az ázsiai tendenciákkal lépést tartani. Második pont. Van egy konfliktus, amiről nyíltan beszélni kell, ez egyik, már a hetes keretprogramban is az volt. Akkor a parlamentben együtt megoldottuk, nagyon nehéz folyamat volt, minden esetre két módon oldottuk meg, tehát erősek voltunk a tárgyalásokon. És ez a folyamatos konfliktus, miről is beszélek, a folyamatos konfliktus az új tagállamok és a régi tagállamok között, hogy úgy mondjam most, illetőleg a nagy tagállamok és a kis tagállamok közötti konfliktusról beszélünk mi a célkonfliktus. Végül is kötelezettséget vállaltunk amellett, és azt mondom, hogy emellett tartsunk ki, hogy a kiválóság az, amit kövessük. Ez egy központi kritérium a, a kutatási keretprogramnak, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy az eredménye a hetedik után éppen az, hogy egy sor tagállam nem tudott olyan mértékben részt venni a programban, mivel még nincsenek kész struktúráik, most alakítják, egyes területeken nagyon jók, de csak részterületen nagyon jók a kutatásban, de összességében nincsenek azon a szinten, ahol Európát látni akarjuk. Ami azt jelenti, hogy ez egy folyamatos problémát jelent a tárgyalások során majd a nyolcadik keretprogram kapcsán, hiszen az új tagállamokat érdekelté kell tenni abban, hogy erőteljesebben vegyenek részt ebben a programban, de mindeddig ez azt jelentette, hogy a kiválóság abszolút kritériumát megkérdőjeleztük, másrészt viszont vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, ha a kiválóságot megkérdőjelezzük, mint abszolút kritériumot, akkor nincsen nagy érdekünk abban, hogy európai programokat támogassunk, akkor nemzeti keretek között maradunk a támogatásainkkal. Ezt nyíltan meg kell vitatnunk, és kompromisszumot kell korán találni itt a parlamentben, különben ebben megosztanak bennünket, a tanács is megosztott lesz, és nem sikerül majd érdemi pénzügyi növekedést elérni a nyolcadik keretprogram érdekében. Ez a második követelés, amit a zöld könyvben meg kéne határozni. Azt mondjuk tehát, hogy alapvetően kitartunk, a kiválóság mint kritérium mellett szükség van rá, hogy globális keretek között a versenyben megálljuk a helyünket, de keressük a megoldást arra is, hogy a nagyon különböző érdekeket hogyan tudjuk integrálni. Ez a cím Stairway to Excellence címmel határoztuk ezt meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos struktúrákat ki kell alakítani, és a tagállamokat közelíteni kell ehhez, ha szükséges. Tehát nem kérdőjelezzük meg a kiválóságot, mint olyat, de pénzt biztosítunk ahhoz, hogy valaki ehhez fel tudjon zárkózni. Ha ezt sikerül elérni, kompromisszumra jutni, akkor a parlament erős lesz a tárgyalásokon. Ha nem kötjük meg a kompromisszumunkat, akkor tudom, tapasztalatok is ezt mutatják, hogy gyenge marad a parlament. A harmadik nagy téma egyébként, amiről most folyik a vita, hogy a keretprogram mennyiben képviseli Európa versenyképességének érdekeit. Tehát meg kell találni az egyensúlyt, az alapkutatás, a szükséges alapkutatás, az eredmények tekintetében nyitott kutatást, ez Európa egyik fő kulcsterülete. Másrészt persze azt is meg kell vizsgálni, hogy az innovációval mit kezdünk, tehát a kutatási eredmények gyakorlatba, konkrét termékekbe történő átültetése hogyan működik, hogy tudunk magyarán gazdasági növekedést csinálni a kutatásból. És a nyolcadik keretprogram éppen ezt a kérdést veti fel, mely eszközöket integráljunk a CIP-t például, felvegyük a nyolcadik keretprogramba. Ez tisztán kutatási program akar lenni ez a nyolcadik, hanem eh, vagy inkább egy kutatásfejlesztési keretprogram, és akkor a CRP-vel tudjuk összekötni, és ilyen technológiákat aztán alkalmazni is tudunk ezekből a forrásokból, és az, a tagállamok szintjén átültethetjük a gyakorlatba. Ez egy alapvető felvetés, és éppen ezért külön üdvözlöm, hogy a bizottság bár meglehetősen képlékeny maradt a szövege, de az innovációval nagyon élénken foglalkozik és előtérbe helyezi azt, hiszen ez szorosan összefügg az európai növekedés céljaival. Két utolsó téma, az első a nemzetközi együttműködés. Folyamatosan beszélünk a nemzetközi együttműködésről, de a hetedik keretprogram mérlege elég gyenge ebben a kérdésben. Ami azt jelenti, hogy számos országintézmény, kutatási intézmény Ázsiában, Amerikában nem tud mit kezdeni a lassú döntéshozatalal, amit a hetedik keretprogram biztosít. Az IT területen rendkívül dinamikus a fejlődés. Ázsiában nem fognak olyan partnert találni, aki európai intézményekkel, az unióval, inté kutatási intézményekkel kezd majd projekteket, amikor egy döntéshozatal másfél-két évet vesz igénybe. Ez nem versenyképes idézőjelben, mondom ezt nemzetközi szinten, vagyis a nemzetközi együttműködés témáját meg kell erősítenünk, és végig kell gondolnunk aztán, hogy milyen strukturális reform tesz képessé bennünket arra, hogy az, e, a pályázatokat gyorsabban el lehessen bírálni, gyorsabban lehessen jelentkezni nemzetközi területek között, így akarunk versenyképessé válni. Az utolsó pont pedig az európai nagy projektek finanszírozása. A hetedik keretprogramból tulajdonképpen egy sor európai nagy projektet, az ITER Galilei és hasonlókat finanszírozunk. Már most látható, hogy a költségvetésből, a klasszikus költségvetésből ezt nem fogjuk tudni megtenni. Éppen ezért az ITER kompromisszumra szeretnék emlékeztetni, ami decemberben kötöttünk meg a hetedik keretprogram költségvetési maradékaiból, aztán a mezőgazdaság második pilléjének maradványaiból igyekeztünk egy középtávú finanszírozást biztosítani egy európai nagy projekt vonatkozásában, és ez nem működött. Tehát világos, hogy a nyolcadik keretprogramból, ha már működik, nem leszünk képesek a Galileót, az ITER-t e és GMS-t finanszírozni tehát ezt nem fogjuk tudni megtenni. Egy külön költségvetési fejezetre van szükség, sorra van szükség, amelyből a nagy projekteket tudjuk finanszírozni egy keretprogramból, ezt nem fogjuk tudni megtenni. Az elején, egy átmeneti időszakban ez még működhetett, de perspektívikusan azt kell, hogy mondjam, a kutatási keretprogram mellett egy külön költségvetési címet is ezt hozzá kell rendelni. És még egy téma, vasárnapi prédikációkban gyakran mondják, én is hangsúlyoztam kollégák is a kis és középvállalatok témája. Egy kicsit szabaduljunk meg a saját apró hazugságainktól ebben a témában. Itt a keretprogramban le kell kötni egy külön területet erre. Vagy készek vagyunk arra, vagy kimondjuk, hogy bizonyos területeken igencsak leegyszerűsített eljárásokat is el tudunk fogadni. Tehát el tudjuk fogadni azt például, hogy kis és középvállalatok nem több éves programok kontextusában tudnak részt venni és integrálódni, vagy pedig azt mondjuk, hogy csak vasárnaponként ünnepeken beszélünk erről, de most a legkülönböző öt programban gyakorlatilag azt a kvótát nem értük el, amit kitűztünk magunknak kis és középvállalatok vonatkozásában erre választ kell találni. Vagy pedig ne hangsúlyozzuk mindig, mert valamikor a szemünkre vetik, hogy vasárnaponként szépen beszélünk erről, de gyakorlatilag a programban nem teszünk ennek érdekében semmit. Nagyon konkrét elképzelések vannak erre vonatkozóan. Például egy szektorspecifikus megközelítést találunk a KKV-k érdekében. Nem KKV a KKV definíciója nem jelenthet egy kis görög kioszkot és egyben egy viszonylag nagy svéd vállalatot. Tehát ez nem működik, ez nem, reálisan nem erről beszélünk, ami az egyes szektorokban működik. Vagyis nem sikerül majd klis vállalatokat egy európai kutatási keretprogramra integrálni, de a középvállalatok az IT területen hát ennek a fogalma túlságosan szűken értelmezett, hogy úgy mondjam. Tehát sokkal szélesebben kell ezt felfognunk, mint a kis és középvállalatok jelenlegi határait. És egy csomó esélyt veszítünk ezáltal arra, hogy a KKV-ket bevonjuk a kutatási keretprogramba. Szektorspecifikus megoldásokat kell keresnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hat hozzászóló van, bizottság, a jelentés, felelős, és tzkor pedig megkezdjük a szavazást, úgyhogy most vagy mindenki kicsit rövidebben beszél, vagy pedig az utolsók nem kapnak szót. Úgyhogy most Herzog asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak eh, udvarias udvarjas akartam lenni a nagyobb frakcióval szemben, de hát eh, én is fontosnak tartom a, a takarékoskodást az idővel és az energiával. Az előttem szóló sok mindent elmondott, de azért néhány dolgot hozzáfűznék. Azt hiszem, hogy a parlamentnek csatlakozni kell teljes mértékben az Európai Unió 2020-as, 2020-as céljaihoz minden területen az innovációnak és a kutatásnak is annak a szolgálatába kell állnia, hogy elérjük a 2020-as célokat. Ez egy nagy kihívás, és a munkát már ma meg kell kezdenünk. Mindennyian egyet értünk, hogy a GDP 3%-át kutatásra, innovációra kell költeni. Az Unió és a tagállamok területén azonban nem olyan sokat ígérő a teljesítés, és úgy tűnik, hogy a pénzügyminisztereknek nagyon komoly szavuk van, nagyobb szavuk, mint a kutatásügyi miniszterek vagy gazdasági minisztereknek. Ma az innovatív Európáról fogunk szavazni, és egyetérthetünk azzal, hogy a közös kutatási keretprogram az használható arra is, hogy elérjük ezt az innovációs uniót, de egyetértünk azzal is, hogy nincs egy általános mindenkinek jó megoldás, úgyhogy a, a változatosság boldogít, a variates delectat kell, hogy a megfelelő jelszó legyen. Na ebben egyetértünk, de hol a probléma? Akkor ott a probléma, hogy világosan meg kell mondani, hogy nagyon megváltozott az innováció területe. Tehát most úgy gondoljuk, hogy az innováció és a kutatás az nem csak a csúcs technológiával kapcsolatos, hanem a szolgáltatásokkal, a közszolgáltatásokkal, a szociális kérdésekkel. Amikor ezt kimondjuk, egyet kell érteni, hogyha nem duplázzuk, triplázzuk meg az innovációra fordítható forrásokat, hanem azon a szinten maradunk, ami a hetedik keretprogramban szerepel, akkor csökken az eszköz. Ugyanis, hogyha a hatály nő, a pénz megmarad, akkor akkor csökken az elérhető források száma mértéke. Tehát mindenképpen szükség lenne ahhoz, hogy a 20 as célokat elérjük, ezt módosítani kell, és a parlamentnek egységesen kell fellépni, hogy legyen kutatási keret, csak éppen nagyobb legyen, mint ami az eddigi pénzügyi tervben szerepelt. Ebben azt hiszem egyetérthetünk. Ha már pénzről beszélünk, hozzátenném, hogy egy dolog hiányzik, ami az ötös fejezet, a, a Költségvetési Bizottság tagjai tudják, ezek az administratív költségeket jelentik. A legtöbb intézményi munka, ami kutatással, innovációval, fejlesztéssel foglalkozik, az itt van ebben a fejezetben. És biztosítani kell, hogy ezt ne ö, csatornázzák be más, más utakra, más célokra. Ö, a többéves pénzügyi tervben, hogyha minden pénzügyi eszközt össze akarunk kapcsolni, akkor az administratív költségvetési sorokat nagyon világosan meg kell nézni, és folyamatosan figyelemmel kell kísérni. És amit még hangsúlyozni szeretnék, azt hiszem, hogy intézményi innovációról is szó van, meg kell nézni ezt az európai vállalati hálózatot, a SIP programot, és a társfinanszírozás nagyon gyakran előfordul, hogyha az Unió biztosítja forrást, a tagállam abban a pillanatban visszaveszi a saját részét, mert azt gondolják, hogy úgyis ott van az az uniós eszköz tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy ez ne forduljon elő, ugyanis nekünk a teljesítés a lényeg, nem pedig a jótékonykodás a tagállamokkal szemben. Azt hiszem, hogy támogathatom teljes mértékben a nemzetközi együttműködést, amelyről a rapörtőr is szólt, és úgy gondolom, hogy ugye ez az állatorvosi ló azzal kapcsolatban, amit én mondok, hogy nagyon sok programba kezdtünk, ITRE, Galileo, stb. És ezt folytatni kell, kitartunk a 3% mellett, de előbb vagy utóbb meg kell vívni a harcot a pénzügyminiszterekkel, különben Európa nem lesz hiteles. Megvan ugyan a politikai elkötelezettség, csak ha nincsenek meg az eszközök, hogy ezt megvalósítsuk, akkor a parlament nem vállalhatja ezt az áltatást. Köszönöm szépen. Frau Cavallio. Cavallio. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom véleményem szerint a kutatás és innovációs programokban milyen elveket kell lefektetnünk. Egy bizalomra épülő rendszerre van szükség, kevesebb eszközökkel, kevesebb adminisztrációval, másrészt, másrészt a technológiai fejlesztésre kell odafigyelnünk az eredmények elemzésére, az innovációra, a kiválóságra, ahogyan Heller úr is elmondta, amelyet kapacitás építéssel kell kiegészíteni, azonban nem csak a kiválóságot, hanem a kiválósághoz vezető utat is tartalmaznia kell ennek, illetve Szrele urat és másokat követném azon véleményemmel, hogy a költségvetést ehhez megfelelően kell alakítani. Ezen kívül ott van a nemzetközi együttműködés kérdése is. Véleményem szerint a nyolcas keretprogramnak egyszerűbbnek kellene lennie, a közös stratégiai keretbe kellene ép, épülnie a CIT és EIT programokkal, három pillérre épülve tudomány, ipar és politika álljon ezeknek a középpontjába. Véleményem szerint kevesebb tematikus prioritást kellene megfogalmaznunk, mint amely jelenleg szerepel a szövegben, és jobb egyensúlyt kell kialakítani az alulról fölfelé és fölülről lefelé induló projektek esetében. Ami pedig a kutatási tanácsot illeti, azt hiszem, hogy az együttműködési programban és alulról fölfelé induló projektekre van szükség. Az együttműködési program a hetes keretprogramnak nagyon fontos eleme, ezt folytatni kell majd a nyolcas keretprogramban is. Azonban az alulról fölfelé haladó megközelítést alkalmazhatjuk majd bizonyos területeken, például a, jöv, a technológia kiaknázása jövőbeli projektek esetében. A résztvevők fogják meghatározni, hogy melyek azok a fejlődő, kialakulóban levő technológiák, amelyet alkalmazni lehet a tudományos területen. Az eljárási rendben, illetve a szabályzatban meg kell változtatnunk a közös technológiai kezdeményezésekre vonatkozó szabályokat, hogy ezek nyitottabbak legyenek, és hozzáférést biztosítsanak a KKV-k számára. A KKV-s programokat is át kell terveznünk, át kell alakítanunk, ahogyan ez már elhangzott. Jelenleg a KKV programok nagy része esetében közepes méretű vállalkozásokat veszünk célba, nem igazán a kis vállalkozásokat, illetve a KKV-ket. Ezen kívül eszközöket kell létrehozni annak érdekében, hogy az innovációs kutatás és fejlesztés eredményeket valóban a piacra tudjuk vinni. És végül a tudományos szféra részvétele rendkívül fontos, ahogy kollégám már erre kitért, ez fontos célkitűzés kell, hogy legyen, és meg kell találnunk annak a módját, hogy a fiatal kutatókat bevehessük a kutatási programokba, mind az ipar, mind pedig a kutatási intézmények esetében. És végül az utolsó megjegyzésem, egy egyszerűsítési csomagot kellene létrehozni, azokra vonatkozóan, amelyek nincsenek benne a hetes keretprogram félidős, illetve időközi felülvizsgálatában. Nyomon követtem a helyzetet, nyomon követtem, hogy mi történik az egyszerűsítésben. Vannak jegyzeteim erre vonatkozóan, ezt szívesen átadom a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Danke sehr, Kollege Höckmark. Höckmark kolléga. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentés készítőjének, és hát abban az örömben van részem, hogy itt az égvilágon mindenkivel egyetértek, azt hiszem, és ez jó, mert ez azt mutatja, hogy ilyen széles horizonton figyeljük mindazt, amit meg kell tenni. Három dolgot mondanék először is az egyszerűsítés, egyszerűsítés, egyszerűsítés a követelmény, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert ez nem csak bürokrácia kérdése. Ugyanis az egyszerűsítés, egyszerűsítés, egyszerűsítés az több dinamikát, kreativitást hozhat a folyamatba, úgyhogy ez egy lényegi, minőségi jelző ebben az esetben. Sok mindent elértünk az utolsó keretprogramban, és nyilvánvaló, hogy ez valamit jelentett az egyetemek és más intézmények intézmények számára, de azért még sok tennivaló van, és ezt végig kell járni ezt az utat. Egyébként pedig nem tudunk kibontakozni abban a folyamatban, ahol a kis középvállalatok teljes mértékben be tudnak kapcsolódni. A második dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy milyen szinten a finanszírozás milyen szintjét kell elérni. Azt hiszem, hogy meg kell duplázni a rendelkezésre álló forrásokat. A magyarázat egyszerű, ugyanis a célok korábban alakultak ki, amelyeket korábban alakítottunk ki, ezek visszanyúlnak a, a arra, hogy az Egyesült Államok és Európa volt meghatározó a kutatásban. 15 évvel ezelőtt, ha visszapillantunk, akkor a kutatás, a tudomány az jó részt Európában és az Egyesült Államokban történt, csak a dolgok változtak nagyon nagy mértékben, és ma már Kína és India több tudóssal, kutatóval, mérnökkel rendelkezik. Ez kiderül a statisztikákból. És hogyha nem tudjuk csak 12 millióan vannak Kínában. Hát elnök úr, hát látják, hogy itten alá húzzák a, a, az érveimet, a német delegáció itt van mellettem, mint mindig de hát ez egy nagyon fontos összefüggés, és ezt mindig szem előtt kell tartani. És az utolsó dolog, amit hangsúlyoznék, elnök úr, hogy növelni kell a mobilitást, a kutatói mobilitást. Ez kulcsfontosságú, és ez a, az igazi siker sztori az Egyesült Államok és az angol száz világban, hogy ott lehetőség van a mobilitásra, és különböző kutatási központokba mehetnek a kutatók, és nekünk a Marie Curie programot mindenképpen erősíteni kell, és a bizottság támogatta is ezt már sok esetben, ugyanis ezen a módon, hogyha sikerül nagyobb pénzügyi támogatást adni a vezető intézeteknek, akkor ez elősegíthető. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Udi kollega. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálok Marisa Matthiasnak a bevezetőhöz, illetve ahhoz, hogy nagyon nyitottan állt hozzá e, a kérdésekhez. Először is, ami a metodológiát illeti, az Európai Bizottság azt mondja, hogy a következő pénzügyi tervre be kell adni a kérelmeket, késve elemzik a hetes keretprogramot, nekünk pedig egy elég szoros időtervet javasolnak, és ez, ezzel rossz helyzetbe kerülünk. Azt javaslom, hogy megfelelő politikai vitát folytassunk erről a kérdésről, erre időnk van. Azt gondolom, hogy ha ennyire szorít az ütemterv, akkor legalábbis a bizottságnak el kellene fogadnia a rugalmasságot. Tehát, hogyha elutat, elfogadjuk a szöveget, akkor a körülményekhez ezt alakíthatunk, alakíthatjuk majd a 142-es cikk értelmében ez megvalósítható, tehát alkalmazhatjuk a programjainkat. Az új parlament, illetve a Lisszaboni stratégia kudarca, a válság és a Lisszaboni stratégia kudarca mind, mind erre utal, hogy így kell eljárnunk. Ezért azt gondolom, hogy a javaslatomat be kellene venni a szövegbe, azaz, a rugalmasság elvét hangsúlyozni kell, hogyha előre akarunk lépni ebben a kérdésben. A zöld könyvben sajnos nem foglalkozunk globálisan a kutatási problémákkal, és amikor azt mondom, hogy globálisan, akkor gondolok a régiókra, az országokra, az Európai Unióra azt javaslom, hogy a számvevőszék, illetve a tagállamok számvevőszékei székei megfelelően elvégezzék ezt az elemzést. Természetesen meg kell emelni a költségvetést, de hogyan fogjuk ezt finanszírozni? európai szintre kell emelni ezt a kérdést, azonban ezt nem tehetjük meg a tagállamok nélkül. Nézzük a, a tanács hozzáállását. Nagyon fontos és jó megközelítést alkalmaztak, és hangsúlyozták, hogy nemzeti szinten és Európai Uniós szinten kell kezelni ezt a kérdést, és csak ez lehet a siker kulcsa a nyolcadik keretprogramra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, mondja a következő hozzászóló. Különböző professzorokkal, intézményi vezetőkkel párbeszédet folytatok arra vonatkozóan, hogy a hetes keretprogram szerintük hol volt hibás, mit lehetne javítani. Jó pár kérdést megemlítettek, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos segítség. Ahogyan mondtam, jó pár problémára, rá, jó pár problémára utaltak, például az infrastruktúra egy ilyen pont, hiszen nagyon sok intézménynek nincs meg a kellő infrastruktúrája ahhoz, hogy tovább részt vehessen ezekben a programokban nem elfogadható, hogy azok az intézmények, amelyeknek nincs megfelelő administratív kapacitásuk, ilyen helyzetbe kerüljenek. Mit is mondanak ezek az intézmények? Azt, hogy szeretnének európai kutatási keretekben, programokban részt venni, de ez az érdeklődés egyre csökken. Akkor, amikor csatlakoztak az Európai Unióhoz, akkor nagyon magas volt az érdeklődési szint, most azonban ez igen erősen hanyatlik, és ez egy rossz jel, rossz jel hiszen egyre nagyobb a szakadék, és ezt a szakadékot át kell hidalni, és mélyrehatóan elemezni kell a problémákat túlságosan formalizált, administratív terhekkel dúsított a jelenlegi helyzet, például a jelentéstevési kötelezettségre gondolok, illetve nagyon gyakran az értékelés inkább formális, és nem pedig tartalmi, érdemi jellegű. Tehát az ember hibát követel administratív szinten, akkor már kiesett. Ezért mindenki attól retteg, hogy valahol hibát követel, ahelyett, hogy valóban a kreatív dolgokra összpontosítanának. Aztán a második megjegyzésük ezeknek a kutatóknak az, hogy az innovációt nagyon is technikai értelemben kezeljük, nem pedig szociális, társadalmi értelemben. Ezekben az országokban az innováció innovatív munkát jelent, innovatív gondolkodást jelent, illetve társadalmi és gazdasági kérdéseket von magába, ez a, ezt azonban itt a mi programunkban nagyon szűken kezeljük. Aztán a gyakorlatiasság. Fontos, hogy az eredményeket gyakorlati szempontból használni lehessen, de ez mit jelent? Azt mondják, hogy a társadalomtudományok, amelyek szintén részt vehetnek az innovációból, hátrányos helyzetben vannak. A projektek túlságosan nagyok, ha az ember részt vesz egy ilyen projektbe, akkor fogalma sincs, hogy kik a társai, ki mit tesz egy ilyen projektben, és egy hatalmas piramishoz, mint pusztán egy pici követ teszünk hozzá, tehát nem igazából egy kutatási, innovatív program az, amiben részt vesznek, ezért csalódottak. Vannak olyanok, akik azt javasolják, hogy talán be kellene vezetnünk egy közös politikát, kohéziós politikát ebben a tekintetben. Ez egy új gondolat, nem szeretnék méreható elemzést végezni, csak a javaslatot említettem meg, de nem szeretném az idejüket rabolni. Köszönöm. Ford kolléga következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a jelentéstevőt és árnyék jelentéstevő munkáját, várom a velük való vitát. Szeretnék egy-két megjegyzést tenni az elhangzottakra. Az egyensúlyt helyre kell állítani a széleskörű részvétel ösztönzése, illetve a kiválóság megtartása között. Ez egy nagyon fontos elv, véleményem szerint erre kellene összpontosítani a parlamentnek. A KKV részvételt ösztönözni kell, emelni kell. Nagyon sokszor elmondtam már, hogy ennek a kulcsa az egyszerűsítés, hiszen ezzel a különböző országok, különböző résztvevők érdeklődését megemelhetjük, különösen a KKV-kre gondolok. Ahogyan az egyik árnyék jelentéstevő már elmondta, az eredményorientáltság igen fontos, de ott, ahol ez észszerű, ahol ez egy megfelelő követelmény, hiszen sok, sokszor a tudomány nem kézzelfogható eredményeket hoz. Tehát itt esetleg az eredmények érdemleges figyelembevétele jó lehetne. Aztán ott van a kiválósághoz vezető út, a Stairway to Excellence, ezt fontosnak tartom. Azt hiszem, hogy nem voltunk eléggé gyorsak abban, hogy a finanszírozás tekintetében döntéseket hozunk. Vannak más nemzetközi szereplők, akik részt szeretnének venni ebben a projektben. Igen, itt egy kicsit lassúak voltak, voltunk, de gyakran európai partnereink úgy érzik, hogy nem kívánnak részt venni egy-egy programban, különösen, hogyha olyan ágazatban vannak, ahol nagyon kevés idő telik el addig, amíg a kutatás eredmények a, a piacra kerülnek, például a, a high-techre gondolok, illetve az élenjáró technológiákra. Nagyon versenyképes a piac, és néha nagyon hosszú a döntéshozatali időszak, és ezzel a versenyképesség nagymértékben csökken globális piacon. Ami pedig a nemzetközi partnerekkel való együttműködést illeti, igen, ennek szükségességét látom, de kérem, hogy tartsuk észben a hetes keretprogram az egyetlen olyan projekt, ahol más nemzetközi szereplők is részt vehetnek, és úgy tűnik, hogy nincsen más rendszer, amely működne a világ más részein. Ami pedig az átláthatóságra vonatkozó megjegyzést illeti, a nagyobb projektek esetében átláthatóbb költségvetés, ez hangzott el, egyetértek ezzel, és várom az ezzel kapcsolatos vitát. Aztán megjegyzés született arra vonatkozóan is, hogy energia megtakarításra, energia biztonságra kell összpontosítani. Igen, nagyon sok projektet finanszíroznak a jelenlegi projektek keretében. Itt fontosak a kihívások, hogyha ezeket megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy ezekre kell összpontosítani. Azt hiszem, hogy a energiabiztonság, élelmiszerbiztonság és egyéb nagy kihívásainkra kell összpontosítanunk. Ami a három pillért illeti, a tudomány, az ipar és a politika, hármas egységét, lehet, hogy ez egy hasznos megközelítés, ezzel egyetértek. Ahogyan elmondtam, az egyszerűsítés a kulcs, hiszen ezzel érhetünk el eredményeket. Az, én olyan megjegyzéseket kaptam, hogy kérjük, egyszerűsítsék az eszközöket, próbálják meg ezek struktúráját egyszerűn tartani. Természetesen fontos, hogy a beruházásokat jól költsék kell, ezt, bizonyítani is kell, és segíteni fog a pénzügyi facilitások emelése. Köszönöm. Danke sehr, Kollege Cukalas. Cukalas kolléga. Na. Csinálod? Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a az előadónak, és két pontot szeretnék hozzászólni. A kiválóság. Tetszik vagy nem, azt elmondhatjuk, hogy az összegek kiutalása tényleg kutatás támogatásra kell, hogy menjen. Amerikában 238, Európában pedig 120 doktori munka születik egy adott területen, és szerintem a strukturális programokkal kell dolgoznunk. Szükség van arra, hogy azok az országok, amelyek a struktúrális alapból pénzeket kapnak, azt kutatásra költsék, és, és el kell, hogy mondjam, hogy ott ugyanazokat a szabályokat kéne alkalmazni, mint a keretprogramban. Vagyis külső értékelésre van szüksége. Ami a nagy infrastruktúrális munkákat illeti, ezeknek is nagy jelentőségük van Európában még egy utolsó megjegyzés. Mi nem mondhatjuk el a szereplőknek, hogy ők hogyan viselkedjenek. Azt láttuk a tudósok esetében, hogy melyek a legfontosabb erők. Hogy az imént Lange úr azt mondta, hogy 12 millió kutató van Indiában vagy Kínában. Évente India másfél millió mérnököt képez, ezt is látni kell, és hát más feltörekvő országok, felzárkozó országok is hasonló adatokat mutatnak. Kína például 100 milliárdokat költ. Ezek azok a nagyságrendek, amelyekről itt beszélünk. Ami pedig a kutatás fejlesztést illeti, amit mi beterveztünk, talán nem kielégítő. A tudományvilág, a globalizált világ, éppen ezért hálózatokat kell építenünk, és koncentrálni kell a kiválósági központokra. Egy rövid kiegészítés céljából megadom a szót a bizottságnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek eh, ezen az első vitán, ami a közös stratégiai keretről, fog, keretről szól. A, azt látom a mai vitából, amely ugye a zöld könyvről szól, hogy a kérdések, az aggályok, a felvetések ugyanazok, mint amelyek nálunk is előkerültek, úgyhogy azt látom, hogy teljesen megfelelnek egymásnak a véleményeink. Egy-két megjegyzést szeretnék tenni. Az első a egyes politikai területek kohéziója, illetve fragmentációja. Nos, a, az új keret prezentációjával azt akartuk elérni, hogy esetleg ne csak 8-as keretprogramnak nevezzük, hanem valóban a kutatás mellett az innováció, a kutatási háromszög is megjelenjen ebben. Tehát amikor ezt a új politikát benyújtottuk, javasoltuk, akkor azt reméltük, hogy ez valóban egyszerű lesz. Ez lenne az első megjegyzésem az egyszerűsítési vitát illetően. Tehát valami olyat kívántunk létrehozni, amely az átlagos állampolgár, az átlagos kutató számára használható, érthető első pillantásra világos legyen, hogy mik a célkitűzések, és mit kívánunk elérni ezekkel. Tehát remélhetőleg ezt meg tudjuk majd valósítani közös munkával. Ez vonatkozik a fragmentációra, illetve a tagállami politikákkal való szinergiákra is. Természetesen a válság egy nagyon fontos tényező, és a politikákról szóló tanulmányozásunk, gondolkodásunk során ezt figyelembe kell vennünk. Európai Uniós szinten hozzáadott értéket kell képviselnünk, és nem szabad, hogy pusztán megduplázzuk a tagállamok munkáját, vagy legalábbis feleslegesen ezt ne tegyük meg. Amit helyi szinten meg lehet tenni, azt ott kell, és meg kell nézni, hogy mi az, amit Európai Unió szinten kell elvégezni. Ami bizonyos területek alulreprezentáltságát illeti, ugye erre is többen utaltak, valóban ezen a területen valamilyen megoldásokat, jó megoldásokat kell találnunk, a kiválóságot növelni kell bizonyos régiókban, bizonyos területeken, ugyanakkor a kritériumok esetében nehéz lenne kompromisszumot kötni, ezért meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, amely mindenki számára működik. Ami pedig a KKV-kat illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen ezek az innováció motorjai, és ezért olyan dolgot kell létrehoznunk, amely számukra működik. Ennek az egyik módja az egyszerűsítés, a másik az, hogy különleges intézkedéseket, eszközöket hozunk. E, azonban arra kell, oda kell figyelnünk arra, hogy az egyszerűsítés kiinduló pont mindenki számára, nem csak az ő számukra, az ő számukra is. Tehát, ami a külön eszközöket illeti, a special measures témáját, ezt természetesen meg kell vizsgálnunk majd, Helyi szinten van szükségük szolgáltatásokra a KKV-knek, ez pedig azt jelenti, hogy a nemzeti és regionális szintekkel kell együttműködnünk, szerintem ez lenne a legjobb megoldás. Még egy gondolat az egyszerűsítést illetően. Az egész vitának ez a kulcsa, annak a vitának, hogy hogyan is kezeltük a hetes keretprogramot, és mit tegyünk a nyolcas keretprogram esetében. Egy-két alapvető ö, elvet meg kell változtatnunk, és oda kell figyelnünk arra, hogy megfelelően járjunk el. Obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que estamos em cima dos votos, mas de qualquer das formas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 hanem nagyon fontos az, amit a jelentésben olvashatunk. Különösen oda kell figyelni a 8-as keretprogramra. Négy területet azonosítottunk, a keretprogramot, az európai um, innovációs intézményt, a CIP-t, illetve a kohéziós alapot, valamint a strukturális alapokat. Az, hogy ezeket hogyan kapcsoljuk egymáshoz, és a strukturális alapokat hogyan használjuk ki, hogyan tudjuk működtetni más programokkal együtt, nos, azt hiszem, hogy ebben rejlik a megoldás kulcsa. Szeretném tehát megragadni a lehetőséget arra, hogy hangsúlyozzam, mennyire fontosak a közös kutatási programok a vitánk során. Fontos hogy hangsúlyozzuk azt, szükség van közös fellépésre a kohéziós programokban, az európai programokban, hiszen csak így lehet a kohéziós térségeket bevonni az európai kutatási programokba. Mindemellett egy-két nagyon rövid megjegyzést tennék még, hogyha megengedi elnök úr. Egyértelmű, hogy egy-két dolgot alaposan meg kell vizsgálnunk. Az első a CIP. Ezt nem lehet egyszerűen nyitva hagyni, ezt a kérdést. A kihívással szembe kell nézni. Belevesszük-e a nyolcas keretprogramba, vagy sem? Nos, hát elvileg azt mondanám, hogy nem, de készen állok arra, hogy erről vitát folytassunk. Ami pedig a nemzetközi együttműködést illeti, illetve a KKV-ket, ezen a területen valóban tisztázásra van szükség. A KKV-kre vonatkozóan jó pár megjegyzést hallottunk. Van azonban egy nagyon fontos probléma, amelyre utaltak már, többen is, ez pedig az, hogy a képesített eh, emberi erőforrás, humán erőforrás hiányzik. Azt hiszem, hogy ennek a kihívásnak meg kell próbálnunk megfelelni. És még egy utolsó megjegyzés az egyszerűsítést illetően. Még egy utolsó gondolat. Egyensúlyt kell kialakítani az alulról felfelé és felülről lefelé induló kezdeményezések között. Miről is van szó? a társadalmi, nagy társadalmi kihívásokkal kell szembenéznünk. Ismételten hangsúlyozni kívánom azt, hogy a válság konkrét kihívásokat hozott a társadalom számára, de ezek nem csak technológiai kihívások, hanem társadalmi kihívások is. Vannak olyan országok, amelyek jobban ki tudják használni az együttműködést, illetve az Európai Uniós alapokat, vannak olyanok, amelyek ebben nem járnak annyira élen, és inkább az infrastruktúrára helyezik a hangsúlyt. Erre utalt már kolléganőnk is. Fontos tehát, hogy az együttműködést föllendítsük, és itt a kiválóságot és a kohéziót megerősítsük. Ez a kihívás két oldala, erre kell odafigyelnünk. Várom a további megjegyzéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a napi rendi pontot le is zárom. A szavazásokra kerül most sor. Kollégák, abból indulok ki, hogy a kiskártyáikat magukkal hozták. Csinálunk egy próbaszavazást? De akkor teszteljük. Próbaszavazás következik. Ki gondolja, hogy a dízeladót emeljük meg? Na, Jó. Hogy azonnaltól Bütikofer urat. Na, mégse. Jó. Also wir machen ein Probewort bitte. Wer der Meinung ist, dass wir die Abstimmung jetzt einstellen. Tehát egy próba be kéne állítani, tehát igen, nem, vagy tartózkodás. Megnyitom a szavazást, mindenki nyomjon meg valamit. Csak azt nézem, hogy működik-e. Lezárom. Rendben. Alles richtig? Ja, oké. Okay. Then we can start. Megkezdhetjük. Először is, kedves kollégák, egy módosítás javaslat következik a sorrendet illetően. Kalfin kolléga azt kérte, hogy módosítsuk a szavazás sorrendjét, de ez csak akkor megy, hogyha önök ebbe belemennek. A 12-essel kapcsolatos szavazás jöjjön egészen a szavazás végére. Kerüljön egészen a szavazás végére. Ez legyen az utolsó. Ez nem a titkárság kívánsága, ha módosítjuk a napirendet. Általában önök kérik. Van-e kifogás, aggály? Ha nincs, akkor ezt így tesszük. A 12-es lesz az utolsó, jó? A 12-es lesz az utolsó. Rádióspektrum politikai program, megkapták a szavazólistát, gyorsan kell dolgoznunk, igyekeznünk, nagyon sokat kell szavaznunk ma, úgyhogy sebesen kell haladnunk. Szerencsére sok a kompromisszumos, első számú kompromisszum kiegyezik bele, ki szavazza, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk kettes számú kompromisszum, a hármassal együtt szavazunk róla, kettes, hármas kompromisszum kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk. Ezzel 20, 26-os támogatja, ellenszavazat, még egyszer, jó? Még egyszer. A 26-os következik. Támogatja, ellenszavazat. Tartózkodás elfogadó. 27-es. Támogatja. Így van. Ki támogatja a 27-est? Ellenszavazat. Akkor elektronikus szavazással megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28-as támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 232-es támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 27-es, rendben van, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 233-as támogatja, ellen elutasítva. Kult 28-as támogatja. 233-as ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, ellenőrizzük. Lezárjuk. Elutasítva. 28-as támogatja ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 234-es támogatja ellenszavazat. Elfogadtuk 30-as ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 236-os te ellenszavazat elfogadva. Imko 23-as, ugyanaz, ez ugyanaz, ugyan. A 31-es következik, támogatja. Ellenszavazott. Tartozás elfogadva. 239-es. Ellenszavazat elfogadva. 240-es. Ellenszavazott. Tartózkodás elutasítva. Kult 29 elfogadja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 241 elfogadja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 243-as elfogadja. Ellenszavazat elfogadtuk. 244-es ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 245-ös ellenszavazat tartózkodás elutasítva 246-os támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva 248-as és Imko 25-ös együtt támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 32-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Úgy 30 támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszumos támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Imko 27-es szavazat tartozás elfogad. 26-os, bocsánat, nem. 256-os támogatja, ellenszavazat elfogadva. 7-es kompromisszumos, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 34-es, ellenszavazat elfogadva. 265-ös, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 266-os ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 35-ös ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Imko 28-as támogatja ellenszavazat elfogadva. 271-es ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Kult 32-es ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Kult 33-as, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Kult 8-as kompromisszum. Bocsánat. 273-as. Támogatja ellenszavazat. Elfogadva. 8-as kompromisszumos ellenszavazat. Elfogadva. 277-es, ellen szavazott tartózkodás 278-as támogatja, szavazott tartózkodás elfogadva 279, ellen szavazott tartózkodás elfogadva. 281-es, ellen szavazott tartózkodás elfogadva. 282-es Részenként szavazok első rész, elfogadtok, második rész, ellenszavazott, tartózkodás elutasító. A kilences kompromisszumos, Csak ellenőrzés. A második rész ellenőrizzük. A 282-esről Beszéltek annak a második részéről szavazunk. Tehát 282 második rész. Elektronikusan szavazunk. Valaki kérte, nem? Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Egy néppártival több van, mint szabad. Rendben van. Lezárom. Elutasítva? Tényleg? 9-es kompromisszumos kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes kompromisszumos. Tartózkodás elfogadva. 298 ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 39-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 300-as elfogadva. A 304-es következik. Tehát ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos támogatja ellenszavazatot, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos támogatja ellenszavazat, tartózkodás, elfogadt. 13-as kompromisszumos ellenszavazat, elfogadtuk. 44-es támogatja ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 346-os támogatja ellen szavazat elfogadtuk. 349-es ellenszavazat tartozás elutasítva. 351-es ellenszavazat tartozás elfogadtuk. 357-es, mondom 357-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 47-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 48-as ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Kult 42-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 358-as támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 359-es fogyottá vált. Hökmárk úr parancsolja. A 358-ashoz volt egy szóbeli kiegészítés. A Distribution Networks and Water Supply, tehát a elosztási hálózatok, illetve a vízellátás. Nem tudom, hogy ez, ebbe, ez benne van-e. A szóbeli módosítás belekerült a dokumentumban, benne van, mindenki el tudja olvasni. Gondoltam, hogy ez világos, mindenki szem attól, nem, attól tartottam, nem volt elég szóbeli. A 14-es kompromisszum ellenszavazat elfogadva. 44-es ellenszavazat 39-es Imkó ellenszavazat elfogadva. 367-es támogatja ellenszavazat elfogadva. 368-as eh, ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Kult 45-ös kitámogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 381-es eh, elutasítva. 383-as eh, támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 380 kettes. Elutasítva. Vagy elutasítás. Jó, tartózkodás rendben. Imko 42-es kitámogatja, ez az elfogadva. es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 390-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 391-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 392-es ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 50-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 393-as ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 394-es ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 395-ös ellenszavazat ellenőrizni kell. 395 ös ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. And closed. Lezárom. Elutasítva. 396 támogat. Ellen szavazat. Tartózkodás. Elutasítva. 398 szavazat. Tartózkodás. 398 támogatja. Ellen szavazat. A többi? A többi mit csinál? Melyik az? Ki az? Akkor még egyszer. 398 támogatja. Most már, igen. Ellenszavazat. tartozkodásuk Elfogadtuk. A listám szerint nem lehet. 49 támogatja. Ellen tartózkodik, elutasítva. 399 támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 400 ellen tartózkodás elfogadva. 51-es ellenszavazat. Elfogadtuk. 52-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 53-as támogatja ellen. Még egyszer megnézném, 53-as kitámogatja ellen. Rendben van elutasítva. Imko 1-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 56-os támogatja ellen tartózkodás elutasítva kult 2-es támogatja ellen tartózkodás elutasítva, 57-es kitámogatja, ellen tartózkodás elutasítva, Imko 3-as, bocsánat, elfogadtuk. 59-es támogatja, ellen tartózkodás elfogadva, Imko 4-es támogatja, ellen tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum támogatja, ellen tartózkodás elfogadtuk, 63-as ellenszavazott tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum, ki támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva, kettes módosítás, ki támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva, 66-os, támogatja, ellen tartózkodás elutasítva, kult 4, ellenszavazat tartózkodás elutasítva 68-as, támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva, mikor 7-es, támogatja ellen tartózkodás elutasítva 69-es támogatja, ellen tartózkodás elutasítva 70-es, ugyanaz. 18-as kompromisszumos támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva 75-ös, támogatja ellenszavazat elfogadva 76-os, ellenszavazat tartózkodás elutasítva 77-es, ellenszavazat tartózkodás elutasítva 79-es, elfogadva. 19-es kompromisszus támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 91-es támogatja. Túl gyors, vagy mi? Nem. Nem, bocs, bocs, nem. Jó, tehát a... csak ellenőriztem, hogy figyelnek-e. 20-as kompromisszumos elfogadva. 91-es ellenszavazott tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszumos ellen szabad tartózkodás elfogadva. 97-es. Ez most mi? Ellenszavazat. Ellenőrizzük. A 97-esről beszélek. Megnyitom. Lezárom. És elutasítva. Hatos. Támogatja ellenszavazat elfogadva. 98-as ellen tartózkodás elfogadva. 99 elfogadva. 7-es támogatja ellenszavazat Elfogad. 22-es kompromisszumos ellenszavazat. Bocsánat. Valamit elfelejtettem? Nem, a 9-es, 9-es módosítás, igen, az jön. 9-es támogatja az a tartózkodás elfogadva. 22-es módosító. Elfogadtuk. 117-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 12-es ellenszavazat tartózkodás elfogad. 118-as támogatja. Nem, okafogyottá vagy mondja. Bocsánat, igen. Pontosan, valóban okafogyottá. 121-es támogatja, ellen szavazat tartózkodás elfogadva. 123-as támogatja, ellen szavazat tartózkodás elfogadva. 11-es elfogadva. 124-es ellen szavazat tartózkodás elutasítva. 13-as ellen szavazat tartózkodás elfogadva. 125-ös támogatja, ellen szavazat tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszumos ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Kult 13-as támogatja ellenszavazat. Tartózkodás adatosítva. 131-es támogatja ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 133-as támogatja ellen, elfogadtuk. 135-ös ellenszavazat elfogadtó, 134-es ellenszavazat tart, elutasítva. Kult 14-es elfogad, tartózkodás elutasítottuk, 136-os ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk, Kult 15-ös ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 136-as ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 139-es ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 140-es ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 16-os támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 17-es ellenszavazott tartózkodás elfogadva. A 17-es, kult 17-es következik, kult 17 támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. De azt hiszem ennyi. Az még, még szavaznunk kell végszavazás. Mi a végeredmény? Ki szavazza meg? Elektronikusan, jó, csináljuk elektronikusan, jobb az. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most zárom le a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Még egyszer And the vote is open. The vote is open. Jogalkotási állásfoglalásról is szavaznunk kell. Hiányoznak egy páran. Jó, most lezárom. Majdnem ugyanaz az eredmény, mint az előbb. Gratulálok! A 9-es pont következik. Merkis kolléganő következik. Egyes kompromisszumos. Túl gyors vagyok? Egy apró kis szünet, jó? Az előadó érdekében. Egyes kompromisszumos kitámogatja, ellenszázaltartozás elfogadva. Hatos kompromisszumot Elfogadtuk Kettes kompromisszum támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. Ötven hatos támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 57-es támogatja. Elfogadtuk. Egy kicsit halkabban kérem, mert nem olyan könnyű ezt csinálni. 58-as támogatja ellenszavazat, ellenőrizzük, az 58-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas kompromisszumos támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos Elfogadtuk. 67-es támogatja. Ellen szavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizni kell? Jó. A 67-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Ötös kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es. 74-es. Ki ellenszavazat? Mi van? Elfáradtak? Akkor újra. 74-es támogatja. Ellenszavazat így se jobb. Akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Világosan. Hetes kompromisszumos. Támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 103-as. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 105-ös. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum. Támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 111-es. Ellenszavazat elfogadva. 112-es részenként szavazunk első rész. Támogatja. Elfogadtuk második rész támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 114-es, 112-es második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát ellenőrzésről van szó, 112-2. Lezárom. Egyel több a néppárti, mint szabad. Jó, rendben, elfogadtuk. 114-es támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 116-os tartózkodás ellenszavazat. Elfogadva. 9-es kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos támogatja tartózkodás elfogadva. 129-es ellenszavazat, tartózkodás elfogadva 130-as, támogatja ellen, tartózkodás elfogadva 11-es kompromisszum, ellenszavazat elfogadva 11 A kompromisszum, támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva 137-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva 138-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás Ellenőrizzük. 138-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszumos. Ellenszavazat tartózkodás elfogad. 14-es kompromisszumos. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 151-es támogatja ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 152-es, tartós elfogadott. 153-as, támogatja ellenszavazat, elfogadva. 154-es, ellenszavazat elfogadva. 155-ös, ellenszavazat tartósan elfogadva. 157-es, támogatja, ellenszavazat. Nos, 157-es újra támogatja, ellen, tartózkodás elutasítva 158-as, El elfogadva 159-es, támogatja ellen, elfogadva 160, támogatja ellen, tartózkodás elfogadva 161-es, támogatja ellen, elfogadva 15-ös kompromisszum, támogatja ellen, tartózkodás elfogadva 165-ös, támogatja ellen elfogadva 166-os, ellen Tarts, elfogadva. 167-es támogatja ellen elfogadva. 16-os kompromisszus elfogadva. 17-es támogatja ellen elfogadva. 177-es támogatja ellen ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 178-as támogatja ellen tartózkodás elfogadva. 179 támogatja, ellenszavazattal elfogadva. 180-as támogatja, ellenszavazattal elfogadva. 181 ellenszavazat elfogadva. 184 ellen elfogadva. 186 támogatja, ellen elfogadva. 187 ellen elfogadva. Bocsánat, elfogadtuk, ellenőrizzük. Ez világos volt, hogy ellenőrizni fogjuk. Tehát a 187-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszumos. Elfogadva. 19-es támogatja. Elfogadva. 191. Elfogadva. 193 elfogadva. 195 támogatja ellen tartózkodás elfogadva. 196 ellen 197 támogatja ellen szavazat. Ellenőrizzük. 197-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 20-as kompromisszumos. Támogatja ellen, elfogadva. 201-es, elfogadva. 202-es, támogatja ellen, elfogadva. 21-es kompromisszum. Ellen, elfogadva. 22-es kompromisszumos elfogadva, 23-as kompromisszumos ellen, elfogadva, 209-es ellenszavazat elfogadva, 213-as ellenszavazat e, elutasítva, 214-es támogatja ellenszavazat ellenőrizzük, 214-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. És? Elfogadva. 24-es ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 222-es támogatja. Ellenszavazat elfogadva. 25-ös kompromisszum. Ellenszavazat elfogadva. 226-os támogatja. Ellenszavazat. Megnézném még egyszer. 226-os támogatja. Ellenszavazat ellenőrizzük. Jobb ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 227-es támogatja ellen tartózkodás a 229 támogatja előtt. elfogadva 230 ellen elfogadva 231 támogatja ellen 231 kitámogatja. Ellenszavazat. Elutasítva. 232 támogatja. Ellenszavazat. Elfogadtuk. Elfogadt. 26-os kompromisszum támogatja. ellenszerzett tartózkodás elfogadja. 238-as ellenszavazat tartózkodás a 239 ellen elutasítva, 27-es támogatja, ellenszavazat elfogadva, 28-as kompromisszumos, ellenszavazat elfogadva, 28A kompromisszum, támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 29-es kompromisszum, ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 252-es támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 30-as kompromisszum, elfogadtuk, 259-es ellen szavazott, elfogadva. 260 támogatja, ellen. Újra. 260 támogatja, ellen szavazott. Ellenőrizzük. 260-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva. 31-es kompromisszum támogatja, ellentart, elfogadva. 270-es kitámogatja, ellenszavazat elutasítva. 271 ellenszavazat elfogadva. 272-es támogatja, ellen elfogadva. 273 támogatja, ellen elfogadva. 274 ellensz, elfogadva. 32-es kompromisszum, támogatja, ellen tartózkodás elfogadva. 290-es ellenszavazat tartózkodás elfogadó. 291 nem el. 290-est akarja ellenőrizni? Jó, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadó. 291. Ellenszavazat elfogadva. 292 ellenszert elfogadva. 293 ellenszert elfogadva. 33-as ellenszert elfogadva. 297-es elfogadva, vagy ellenszavazat elutasítva. 298 ellenszavazat tartózkodás elutas, elfogadva. 299 ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 299 estől ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó, elfogadtuk, világosan elfogadtuk. Egyértelmű volt, 300-as támogatja. szavazat. Nem mindenki jelentkezik rendesen. Tehát még egyszer kérem, 300 es támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 301-es támogatja, ellenszavazat elfogadva. 34-es kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 18-as ellenszavazat elfogadva. 35-ös ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 36-os támogatja, a 36-ost kitámogatja. Valamit elfelejtettem? Melyiket? Bocsánatot hát kell. A 35-ös kompromisszumot, a legfontosabbat elfelejtettem. A 35-ös kompromisszumot támogatja, ellenszavazott tartózkodás elfogadva. 35-ös, ugyanaz a szám. 35-ös. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 36-os támogatja, ellenszavazat, elutasítva. 37-es támogatja, ellen, elfogadva. 38 támogatja, elfogadva 39-es támogatja ellen, elfogadva a 40-es, támogatja ellen, elfogadva 41-es, tartózkodás elutasítva 1-es, támogatja ellen, tartózkodás elfogadva 2-es, támogatja elfogadva. Nem lehet az összeset együtt? Mondjuk a 3-tól a 7-esig. 3 3-7-es együtt, jó? Összesen. Ki támogatja ezeket? Ellenszavazat. Jó. Csodálatos, elfogadtuk. Inta 1-es. Egyben ezt is? 1 egy, és 6. 1 és 6. Ki tudja elfogadni? Nem? Vagy mégse? Most megy, vagy nem? Az 1-6 tartományt. Inta 1-6-os. Az 1-től a 6 terjedő Inta. Ki támogatja ellenszavazat, elfogadtuk. Az Inta 10-es következik. Inta 8-as, bocsánat. Inta 8-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 10-es, ellenszavazat, elfogadva. 12-es, ellenszavazat, elfogadva. Akkor a 14-16-os, nem, 14-es. Ellenszavazat elfogadva. 15-ös, elfogadott. 16-os, elfogadtuk. Megcsináltuk volna egybe is, nem? Empő. A kettőtől az ötösig egyet Ki tudja ezt elfogadni így? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Hmm. Most a 7-es, 11, 15, 17-es tehát ezt megint csak együtt? Ki tudja ezeket elfogadni? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 19-es csak a második rész támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. A 20-tól 23-ig egybe támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 26-ost támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 27-es, ellenszavazat elfogadva. Ellenőrizzük. 27-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Túl sok a néppárti. Lezáró. Elfogadtuk. Az Envi következik. 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12-es lenne, amit együtt. 9-esig? 7-esig. A 7-esig, jó? Egy, egy, négy, hét. Ki támogatja? Az se. Jó van. Egyest támogatja. Ellenzett. Elfogadva négyes. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Hetes. Elfogadva. Nyolcas. Ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a nyolcast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as támogatja. Most, most csináltuk. 9-es ellenszavazat tartozás elfogadva. 10-es ellen tartózkodás elutasít a 11-es támogatja ellen tartózkodás. 12-es elfogadva. Elfogadtuk a 12-est is. 15-ös. Csak a második részről támogatjuk ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 16-os, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. A 19-22-est egy blokkban, 19-től 22-esig egyben, 19-től 22-esig ki támogatja, Most akkor mi van? A 19-es az ITRE és EMP. Liste ändert is. Rossz a lista, óránként változik. Tehát a 20-as, 21-es. 20-as, 21-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Elfogadtuk. Ez a tegnap éjszakai volt, ami nálam van. Itt óránként változik a lista. 25-ös. Első részről szavazunk, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 26-os támogatja. Jó. 27-es ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük. 27-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizni. 29-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as. 30-31-32-est együtt? Nem. Akkor nem. Jó, 30-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 31-es, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 32-es, ellenszavazat, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Nincs felszólalás ez ellen, akkor elfogadtuk. Bütikófer úr megengedi, hogy elfogadjam. Jó van. Imko 7-estől 11-esig nem. 7-estől 9-esig. Az se. 7-estől 9-esig támogatja. Elfogadtuk. 10-es támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasít. 11-es ellenszavazat tart, elfogadva. 17-es támogatja ellenszavazat Elfogadva. 18 első rész. Nem? Ez nálam nem szerepel itt. A listám az elmúlt éjszakai lista. Regi 3-as. Most. Regi 3-as. Ki szavazza meg? Ellenszavazat tartózkodás elfogadva 4-es. 4-5-6 Közösen szavazunk. Ki támogatja ellenszavazat, és elfogadva. 8-as, 9-es támogatja ellenszavazat elfogadva. 11 támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 12-es ellenszavazat elfogadva. 17-18 együtt. Nem. Mégse 17-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 18-as ellenszázat elfogadva. 21-22-es együtt támogatja ellenszázat elfogadva. Kult 1-es, ellenszázat elfogadva. 3-as támogatja ellenszázat elfogadva. 4-es 4-es ellenszázat elfogadva. 7-es ellenszázat elfogadva. 8-as, 9-es, mondják. 9-es és 11-es. 9-es támogatja. Ellenszavazott. Tartózkodás. Elfogadva. 11-es. Ellenszavazott Elfogadva. 13-as. Ellenszavazott Elfogadva. 15-ös. Elfogadva. 17-es. Támogatja. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Majdnem. Mindjárt. Elutasítva. 18-as. Nem. 19-es ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 20-as ellenszavazat elfogadva. Az ABC-t egybe? Nem. A ellenszavazat tartózkodás elfogadva. B támogatja ellenszavazat elfogadva. C ellenszavazat elfogadva. D támogatja, ellenszavazat elfogadva. Kettes támogatja, ellen elfogadva. Négyes ellen elfogadva. Ötös támogatja, ellen újra, újrázunk elektronikusan, az ötös ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Az ötös volt, hatos, támogatjuk. Ellen, elutasítva hetes, ellen. Újra, hetes, ki támogatja? Ellenszavazat. Ellenőrizzük, hetest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas. Támogatja ellenszavazat. Elfogadtuk. Kilences. Támogatja ellenszavazat. Elfogadtuk. Tízes. Ellenszavazat elfogadtuk. Záró szavazás. Nem, még egy van. 13-as. Akkor megcsináljuk meg azt is. 13-as támogatja, ellenszavazat tartás elfogadva. Akkor mind megvan. Jó, és ezzel a zárószavazás következik. Megnyitom. Lezárom. Egyel több a néppárti megint. Jó, gratulálok. Megvan. Köszönöm az összes kollégának, aki a kompromisszumokat megkötötte. És akkor most következzen a tízes pont, mert még messze nem vagyunk kész a szavazással. Ö, Udi úr. Tehát akkor jöjjenek a módosítások rögtön. Hármas módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadok, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadok, hatos mellette, ellene tartózkodás ellene. Még egyszer, akkor hatos mellette ellene. Elutasítottuk hetes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 15-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 18-as mm, kiegészítés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19-es, ez is edition mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtok, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget. E, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 72-es mellette ellene tartózkodás, e, elfogadtuk. 72-es? Nézzük meg, tessék, ellenőrizzük. Akkor megnyitom a szavazást, megnyitottam. Lezárom. Bütikófer úr. Hát mi van a szemeivel? Mi van a szemével? Hát többet nem mondjon már nekem ellen, akkor a hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellett ellen elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem. 83-as mellette ellene tartózkodás, nézzük meg, 83-as módosító, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 83-ast megnézem, és most meg lezárom, és elutasítottuk. 88-as mellette. Köszönöm. Ellene. Hát ennek így kell lenni. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette ellen, 10-es kompromisszum. Matthias? Hiba? Bocsánat. Elnök úr, bocsánat. Köszönöm szépen. De mielőtt a 76-osról szavazunk, azt akartam mondani, hogy annak ellenére, hogy a 74-es módosító szerepel a szavazó listán, a mikrofont jó lenne, ha bekapcsolná, bocsánat, tehát a mikrofon ki volt kapcsolva, tehát akkor még egyszer, mielőtt a hatos kompromisszumról szavaztunk, a 74-essel kapcsolatban akartam mondani valamit, ott ugyanis az áll, hogy ezt lefedi a kompromisszum, de Odi úr is említette már, hogy itt külön kellene szavazni. Tehát itt egy nagyon komoly munkáról van szó, és nem szabad ezt összevonni. Hát akkor jelenleg most a tízes kompromisszumnál vagyunk, nem? Tízes. A ö, kilencesről leszavaztunk. Hát ez a tízes kompromisszumban van? Itt van egy csomó módosító, amit ez lefed. A 114-es, és ott megállapodtunk Odi úrral, hogy az én módosítomról külön kell szavazni mint egy kiegészítés. egyébként nagyon sok mindent nem fedünk le. Igen, Odi úr, megcsináljuk ezt így? Igen, sajnos a tudományos kutatásokat nem megfelelő kritériumok alapján ítélik meg, és ami a kompromisszumot illeti, egyetértek. Gut, also Kompromiss 10 ohne... Akkor tízes kompromisszum a 100, 14-es nélkül. Mellette? Ellene köszönöm. For, elfogadtuk. Most akkor a 114-es külön. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. A 116-os jön. Mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk, 118-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 119-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 148 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 150-es mellette mi van? 150-es mellette Ennyien? 150-es mellette. Tényleg ennyien csak? E, ellene. Hát, muszáj ez. bizony, ha akarják. Ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Megnyitom a 150-esről az elektronikus szavazást. Most meg lezárom. Lezárom. Igen. Hát akkor elfogadtuk azért. Na, de most menjünk tovább. Ez mind-mind-mind oka fogyott. Akkor most megint gyorsan. 162-es mellette. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 164-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 166-os 166-os mellette, 166-os mellette, ellene. Ha mi? Elfogadtuk. Na még egyszer, tehát 166-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 168-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 170 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellett ellen elfogadtuk, nem? Nagyon jó. 209-es. 209-es mellette, ellene. Nem látom, tehát 209 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 213-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 214-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 215-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 216 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 217 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 218-as, 17-est ellenőrizzük, a 217-est ellenőrizzük. És meg is nyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Hát, elfogadtuk. Elfogadtuk. Ö, bocsánat, 218-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 238-as mellette ellene ellene. Nézzük meg. 238-asnál vagyunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 239-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 240-es mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 278-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem. 283-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 285-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 4-es nem, 286-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 287-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez itt mind oka fagyott? 290-es mellette ellene tartózkodás. 290 tehát mellette, igen, ellene elfogadtuk. 291 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 292-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 293-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 297-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 298 mellette, elfogadtuk, 302-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 303-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és most jön a végső szavazás, Odi úr, parancsoljon. Elnök úr, lehet, hogy tévedek, de a titkárság nézze meg, hogy nem szavaztunk a 117-esről, vagy tévedek? nem megnézni? A 17-esről nem szavaztunk? A nők egyenjogossága itt azért óvatosan kell eljárni. Hát mi szavaztunk. Azt hiszem, hogy mind, igen, szavaztunk, persze. Szavaztunk. Elfogadtuk. És akkor nyugodtan következhet a végszavazás. Tehát a végső szavazás, megnyitom a szavazást. És néhány másodpercen belül lezárom. Ez most van. Igen. Gratulálok. És jöjjön a tizen egyes Renek kolléganő jelentése, erről fogunk szavazni. Ez nem egész, ez nem igazságos, hogy állandóan cserélnek, én meg itt egyedül birkózom ezzel, na akkor kezdjük meg. Tehát akkor egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, Ellene. Tehát még egyszer, tehát a hármas módosító mellette. Ellene. Nézzük meg. Hármast ellenőrizzük elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam. Hármasról szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez mind, mind, mind megvan. A 4A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor most jön a 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös részenként szavazunk első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Igen szavazatok mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os igen, nem tartózkodás elutasítottuk. 17-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk nem, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a 25-ös jön. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ezt visszavonta, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ne, és akkor most jön a 48-as, 49-es blokkban mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 57-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. És elfogadtuk, gratulálok. Akkor jöjjön a 13-as pont, Róde kolléganő anyaga. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, ellene Hármas kompromisszumnál vagyunk, nézzük meg elektronikusan, a hármas kompromisszumot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármast elfogadtuk. Akkor a tizenegyes, ugye? Nem, 12-es módosító. 12-esről szavazunk. Igen, tehát a hármast elfogadtuk, és most jön a 12-es számú módosító. Nem? A 12-es módosító. Második. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 14-es jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Akkor túl gyors. 17-es következik. Ha megtalálják, folytathatjuk? Minden rendben? itt egyfajta zavar volt, azt javaslom, hogy kezdjük újra a szavazást. Bocsánat. Hogyan? Igen. Honnan? Teljesen előről? A szerint, a sorrend szerint. Itt úgy döntöttünk, de nem volt senki, aki erre emlékeztetett volna, hogy megváltoztattuk a sorrendet, úgyhogy kezdjük előről. Ez nem probléma. De most már értem, igen. Tehát, hogy cseréltük, megcseréltük a szavazó listákat, a két témát, akkor az egészet kezdjük előről. A három, ö, hármas kompromisszum volt az első vitatott kérdés, ugye? Tehát a hármas kompromisszum. Akkor a hármas kompromisszumra visszatérünk még egyszer. A hármas kompromisszumról szavazunk elektronikusan. Három, hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Ez a Róda jelentés, ha még valaki nem. Tehát, hölgyeim és uraim, kérem csatolják be a biztonsági öveket. Kezdjük újra. A Róda jelentésről szavazunk. Mégpedig annak a hármas kompromisszumáról. Az ott van a szavazólistán. So, jetzt hát most már tényleg, hölgyeim és uraim, a hármas kompromisszum a Róde jelentésben elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. De ezt most utoljára. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. És igen, elfogadtuk. Ugyanaz az eredmény, majdnem. Rendben van. És akkor most a 12-es módosító jön. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, ez 45-ös. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nagyon jó lista, 10, 70-es módosító, nem? 68, 69-es, 68-as, 68-as módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es mellette, nézzük meg a 70-est, 70-est megnézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. és akkor rendben van, 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, végszavazás. Megnyitom a végszavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk egyértelműen. Bleiben Sie, bleiben nach der Abstimmung hier. So. Igen. A 14-es jön, ez pedig az új európai kereskedelmi politika, az Európa 2020 stratégia keretében. Kedves kollégák! Csit, itt van az illető? Meg kell tanulnom még a nevét. Segítsenek! Szeretném egyszer jól kiejteni a nevét. Segítsen! Hogy kell kiejteni? Segítsen! Gzsib, gzsib. Gzsib. Rendben van. Akkor köszönöm. Tehát Gzsib kollega jelentése következik. Erről fogunk szavazni. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. akkor most következik 31-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A második az oka fogyott? Igen, bocsánat, a második része az oka fogyott mert elfogadtuk a kettes kompromisszumot. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizennégyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Részenként a 17-esnél első rész mellette tart, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Részenként szavazunk a 30-asról. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodás 38-ast elutasítottuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk részenként a 40-esről első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 46-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 48-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, és akkor a végszavazás elektronikusan Csüpp kollega jelentéséről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk. Nein. 14, jetzt kommt Nummer 12. Most jön a 12-es, Vidal Quadras kollega, tessék. Elnök úr, egy kérdés az ügyrendel kapcsolatban. Azt kérdezte, hogy hogy, lehet, hogy kell kiejteni Csüpp kollega nevét rendesen. Öt ö, ma, maga, mással hangzó van a nevében. Ez egyszerűen diszkriminatív át kell nézni a szerződést. Kárpótlást kérünk ezért, hogy nincs benne egy árva magánhangzó ebben a névben. De Lange kollega szeretne még jobban kitérni erre, mert annyi időnk van. Hát ezt annyiban szeretném még elmélyíteni, hogy a finn kollégák rétrehoztak egy kiegyenlítő alapot, mert minden rendes finn szóban legalább négyszer fordul elő az a magánhangszó. Na most, ha tovább szeretnének elmélyülni ebben a kérdésben, mert annyi idejük van, akkor egy workshopot rendezünk a témában délután. De most jöjjön a következő jelentés, Iváló Kálfin kollega jelentése, vagy nincs itt? Hát, hát mégis, akkor is elkezdjük. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, ö, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es nem. Milyen szám ez? 44-es és 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös és 10-es mellette ellene ö, elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 49-es, nem, az nem, az okafogyott, 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 50-es mellette, 50-es, bocsánat, ez okafogyott, akkor ö, 51-es mellette, de ez meg részenként is szavazás, két részben, tehát első rész mellette ellene, tartoz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum, nézzük meg, akkor a második részét az 51-es módosítónak elektronikusan is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom, nem? Lezárom? Elutasítottuk. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás. Akkor még egyszer a 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79-es az nincs, nem, nem, 79-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 80-as és 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette, akkor a 80-as, 82-es nézzük meg akkor 80-tól 82-ig ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Hát ezt elutasítottuk. Egészen knap az eredmény, tehát elutasítottuk. 83-as ellene tartózkodás elfogadtuk 20-as 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette, ellene elutasítottuk, 25-ös mellette, e, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartaszkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk, végszavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Megnyitottam. Le is zárom. És elfogadtuk, és akkor nem kell. Jó, akkor elfogadtuk. Ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a fegyelmet. Nem olyan rossz, másfél órára lezavartuk. Rendben van. Köszönöm szépen. És akkor most megkezdjük. Ha, ha nagyon gyorsan kimennek a teremből, nem mindenki, csak akinek dolga van. Hát nem baj, ha mindenki elmegy, az se gond. De most következik a napirend következő pontja, ez pedig az adatvédelemmel kapcsolatos, és Charles Chichester kollégája szó, maradjanak szépen nyugton, és csak Chichester kollega beszéljen. Senki más. Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha valaki nem tudja, hogy mit csináljon, maradjon, vagy menjen, nos, arra kérek mindenkit, hogy aki beszélget, az hagyja el a termet. Köszönöm szépen, elnök úr, adatvédelem a témája ennek a jelentésnek, és egy elég rövid és frappáns véleményt készítettünk, ezt javaslom, és örömmel ajánlom a kollégák figyelmébe. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi is ennek a lényege. A lényeg az, hogy megpróbáljuk elkerülni azt, hogy túlságosan nagy administratív és bürokratív terhet rójunk a vállalkozásokra, különösen a KKV-kre. A, tehát ezt szeretnénk elkerülni. Remélem tehát, hogy a kollégák egyetértenek azzal, hogy a bizottságtól azt várjuk, figyeljen oda az egyes, kettes hármas bekezdésekre, ezeket vegye alaposan fontolóra, mert ezek különösen nagyon fontosak az említett téma tükrében. Az ötös bekezdésben a Privacy by Design kérdésével foglalkozunk, tehát a magánélethez való jog, de igazából ez elég homályos megfogalmazás, és azt kérem a bizottságtól, hogy ezt tisztázza. Nekem van egy ötletem, hogy ez mit jelenthet, de hát azt hiszem, hogy nagyon sok értelmezés lehetséges, úgyhogy szeretném ezt a kérdést tisztázni. Ami a hatos bekezdést illeti, arra kérjük a bizottságot, hogy a magatartási szankciókat foglalkozzon a szabálysértések esetében, ne pedig egy általános beszámoltathatósági elvet emlegessen. A hetes bekezdésbe visszatérünk. Erre visszatérünk arra a kérdésre, hogy ne rójunk túlságosan nagy administratív terhet a vállalkozókra, illetve vállalkozásokra. Erről ennyit, tisztelt elnök úr! Nagy örömmel hallgatnám meg a kollégák véleményét, amennyiben van véleményük, és ezzel be is fejezném a hozzászólásomat, vagy esetleg folytassam addig, amíg Langen úr nem hagyja abba a beszélgetést? Köszönöm, elnök. Elnézést kérek, hogy nem figyeltem, de még a kollega szeretne mondani valamit, mert ő figyelt. Igen, nagyon szépen köszönöm Csicseszter kollégának a az állásfoglalást és az indoklást, ez egy komplex kérdéskör, és minden technológiai előrelépés során azonnal gondolni kell az adatvédelemre is. Tehát mindig utána kullogunk a fejlődésnek, ez egy nehéz dolog, nem lehet lépést tartani a technológiai fejlődéssel. Én azt gondolom, hogy nem lenne szabad túlterhelni mindezt, ugyanis a lényeg, hogy a digitális agenda megvalósuljon, és a KKV-k élete egyszerűbb legyen, nehogy minden tagállamban külön jogi osztályt kelljen berendezniük a kisvállalatoknak, hogy biztosítsák a piachoz való hozzájutást. Tehát ez jó így, de arra is tekintettel kell lenni, hogy nem csak a KKV-kat érinti mindez, hanem a szociális hálózatokat is, és hatalmas vita van az én országomban is. Kell, hogy legyen lehetőség a felhasználók számára, hogy ellenőrizhessék a saját adataikat, és ennek megfelelően fogom a módosító indítványaimat kidolgozni, és az új verzióban, ha átdolgozásra kerül ez az anyag, és itt új adatokat is, a genetikus adatokat is figyelembe kell venni, hogy ne aztán újra módosítani kelljen ezt a jogszabályt, úgyhogy ezt is el kell indítani, és én azt gondolom, hogy a harmonizációval költséget kellene megtakarítani, nem pedig költségeket okozni. Úgyhogy az előttem szólóval, a raportőrrel egyetértek, hogy itt nagyon fontos a megfelelő arányosság, az ipari bizottsággal meg kell találni a kompromisszumot, de az egyéni jogok, a személyes jogokat védeni kell. És ennyit szerettem volna mindösszesen elmondani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nébler kolléganő, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem vagyok a LIBE tagja, csak itt vagyok. A jogi bizottságban viszont igen, jó, bocsánat, rendben van. Ö, akkor ö, túl, ö, csak most jöttem vissza. Köszönöm szépen ezt a tervezetet, jónak tartom, hogy vizsgálja a KKV-kre gyakorolt hatást is ezt csak támogatni tudom. Két megjegyzést tennék. Tegnap Nelly Cruz biztos asszony volt a bizottságunkban, és beszélt a terveiről a következő hónapokra, különös tekintettel a digitális agendára, és azt is bejelentette, hogy hamarosan a cloud computinggal egy új stratégia kerül kialakításra, és hát ez egy olyan téma, amivel nekünk is mélyebben kellene foglalkoznunk, hogyha megfelelő adatvédelem alakul ki Európában, akkor csak támogatni tudom azt, amit a kollégák elmondtak, de hát hogyha nincs senki, aki ezzel foglalkozik, tehát mindenképpen a nemzetközi dimenziót is figyelembe kell venni, nem tudom milyen az adatvédelmi szint a világ többi szintjén, de ha mi magas szinten akarjuk tartani az adatvédelmet, akkor ha adatátadásra kerül sor nálunk, akkor legyen lehetőség arra, hogy ne csak a bizalomra és a jó szándékra tudjunk számítani, hanem legyenek eszközeink, amelyel ellenőrizni is tudjuk, hogy ezt az adatvédelmi szintet betartják-e. És az Egyesült Államokkal való megállapodást is meg kell nézni még egyszer, meg kell vizsgálni, hogy ez aktuális-e még, vagy esetleg itt is módosítani kell valamit, és az adatvédelmi irányelv átdolgozása folyik, és én azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy a hatályt ö, hogyan lehet úgy meghatározni, hogy valóban a transfer, az adat továbbítás is ide kerüljön, hogyha a második kérdés, amiről szólnék, az a Privacy by Design. Chichester kollega joggal tette fel a kérdést, hogy ez meg mi. Én, ezen azt értem, hogy legyenek kötelezettségek a vállalatokkal szemben, és hogy az adatvédelem az a már a technológiába is integrálódjon. Én ezt egy nagyon észszerű, okos kiindulópontnak tartom, és ezzel kapcsolatban azonban még jó lenne, ha európai szinten információs tájékoztatási kampányt indítanánk, hogy a fiatalok, akik mind-mind ott kóborolnak a neten, őket is valahogy bennük is tudatosítani kellene, hogy itt felmerülhetnek problémák, tehát jó lenne ezzel kapcsolatban egy ilyen hadjáratot indítani de hát olyan sok pénzt adunk ki fölösleges reklámra, hogy itt talán e- ennek haszna is lenne, hogyha a fiatalokban ezt egy kicsit jobban tudatosítanák. Nem akarunk mi gyámkodni felettük, de hát azért jó, ha tudják, hogy a személyes adataikkal egy kicsit óvatosabban bánjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most pedig Kolaszka Bobinska kolléganője a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom Chichester úrnak a jelentéséhez. Azt hiszem, hogy a megfelelő üzenetet sikerül ezzel tolmácsolnunk, ez pedig az, hogy az adatvédelemnek kiegyensúlyozottnak kell lenni, az egyéni jogokat meg kell védeni, és a cégeknek, társaságoknak nem szabad túlságosan nagy administratív terheket támasztani. Egy-két megjegyzéssel élnék, ezek vagy kiegészítések, vagy pedig változtatási javaslatok. Véleményem szerint nyitottabbaknak kell lennünk, ami a reformot illeti. Véleményem szerint a jelentés túlságosan zárt ebben a tekintetben. Azt kellene kérnünk a bizottságtól, hogy az új elvekkel óvatosabbak legyenek, és nézzék meg, hogy valóban szükség van-e ezekre. Ugyanakkor nem lehet kizárni azt, hogy ezekre valóban szükség van. Tehát teszteket kell kérni, és nyitottaknak kell lennünk a változtatás előtt. Második megjegyzés. Közös európai norma vagy szabvány felé kellene elmozdulnunk, és meg kell határozni, hogy a beleegyezést milyen életkorhoz kötjük. Ami pedig a fizikai hely meghatározást illeti az IP címeket, meg kell, meg kell vizsgálnunk azt, hogy az egyes tagállamokban a beleegyezési korhatár mi. Aztán ott van a beszámoltathatóság. Meg kell találnunk a választ arra a kérdésre, hogy ki az, aki beszámoltatható, elszámoltatható, hiszen nagyon sokan vannak, akik adatokat gyűjtenek be jelenleg. Harmadik, a tanúsítványok, illetve pecsétek, jóváhagyások, ezeknek egyedi jellegűeknek kell lenniük, hogy ne legyenek másolhatóak. Ami pedig az adat átvitelt illeti, nyomon követhetőségre van szükség. Én egyénként megadom az adataimat egy cégnek, azt a, céget tovább, a cég továbbadja ezeket más cégeknek, és egyáltalán nem rendelkezem semmilyen ellenőrzési lehetőséggel arra vonatkozóan, hogy mi történik az információval. A modifikációkat is meg kell osztani a, egymással a lánc során. Különösen fontos ez, amikor az ember junk mailt kap, méghozzá személyre szólót. Remélem, hogy a bizottság tisztázza az adatvédelem és a, az esetleges közös fellépés közötti kapcsolatot. Nem ellenzem ezt, de azt hiszem, hogy a bizottságnak tisztáznia kell az álláspontját ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm. Ek. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Charlesnak az elvégzett munkájához. Sikerült különböző érdekeket latba vetnie, egyensúlyba helyeznie. Az ezen a területen elért fejlemények nagyon hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagytak olyan dolgokat, mint a biztonság, a magánélethez való jog, az integritás, illetve az ehhez hasonló jogokat. Véleményem szerint meg kell próbálni valamilyen közös irányvonalat kialakítani, és ezt úgy tehetjük meg, hogyha a biztonsági kérdéseket a költségekkel vetjük latba, illetve az ember magánélethez való joga, jogával. Nagyon sok javaslat született, illetve sok javaslatról fogunk beszélni, ahol ezen során a biztonsági kérdések prioritást élveznek, és az integritás és a költség háttérbe szorult a vita során. Meg kell néznünk, hogy hol sérül az integritás, a jogalkotási javaslat eredményeképpen. Véleményem szerint van egy-két nagyon jó gondolat ebben a jelentésben, és átfogó módon kell megközelíteni ezt a kérdést. Ezért a Privacy by Design véleményem szerint egy elfogadható megközelítés. Az egyének regisztrációja, illetve az egyének helyváltoztatásainak, tetteinek regisztrációja, érdekes kérdés. Aki eléggé ismeri az internetet, és sokat használja az internetet, az, azt látjuk, hogy az integritással kapcsolatos feljegyzések, vagy az erre vonatkozó adatok bizony elég döbbenetesek, hiszen nagyon sokszor a biztonsági kérdésekre nem térnek ki a cégek akkor, amikor adatokat kérnek. Tehát nagyon jó jelentés, és ezt az irányvonalat kell folytatni. Köszönöm. Ja, ich habe jetzt äh, gerade noch die még egy kérdés is felmerült, hogy a bizottság képviselője jelen van, de nincs jelent. Meghívtuk, többet nem tehetünk. Charles, szeretné reagálni? Excuse me, you are? Because we have here the name and we... Uh... Itt szerepel a név, és uh, várunk. Protection Unit. Charles, if you agree, then we can give the Commission first. Akkor először a bizottságnak adunk szót, ha mégis van valaki. Nincs konkrét megjegyzésem, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve a bizottságnak a hasznos véleményért. Az hatástanulmányunkban figyelembe vesszük ezeket a megjegyzéseket, kérdéseket, mind relevánsak, és várjuk a további vitát. Nagyszerű, Charles. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a kedves szavakért, illetve a konstruktív megjegyzésekért, és egy-két egy, egyéni megjegyzésem lenne. Másodszorban hálás vagyok azért, hogy a jelentéssel foglalkozik egy másik bizottság is, és ezért a legnagyobb kérdések, amelyeket ez érint, az ő asztalukra kerülnek. Ruther úr lehet, hogy azt gondolja, hogy túlságosan is foglalkoztunk a KKV-kra és vállalkozásokra kifejtett hatással, de hát ez a mi feladatunk itt ebben a szakbizottságban. Nem az egyéni szabadságjogokkal kell itt foglalkoznunk elsősorban, tehát Glut úrnak annyit szeretnék mondani, egyetértek önnel, valóban oda kell figyelni a társadalmi hálózatok, szociális hálózatok magánjogi aspektusaira, és rendben is van, hogyha nem fogadja az ember a Facebook meghívásokat. Örülök, hogy ezzel valaki más is foglalkozik. Nibler asszonynak is köszönettel tartozom. Nagyon hasznos volt az, hogy tisztázta a Privacy by Design kifejezést. Most már látom, hogy ez miről is szól. Fölnyitotta a szememet, ezért hálás vagyok önnek. Valóban egyensúlyt kell találnunk az adat használásért, fölhasználásért felelősséget várunk cserébe, azonban nem szabad túlságosan nagy administratív terheket róni senkire. Nem tudom, hogy időtervről, ütemtervről, határidőkről beszéljünk-e. Yeah, that's clear. Yeah. Ez világos. Júni 13-a, június, bocsánat, április 13-a lassítok, április 13-a 12 óra a módosítok leadásának határideje, ha még valaki szeretne indítványt előterjeszteni. Ha nincs további hozzászólás, akkor napirendet ezen a ponton lezárjuk, ránézek az órára, és még egy fél óránk lenne, csak nincs napirendi pontunk hozzá. Délután folytatjuk. Mindenkinek kellemes ebédet!